az egyszerűsített eljárás alapján 138-as szabály, illetve cikk, Skúria úr jelentése az önkéntesség európai éve témájában. És én azt gondolom, hogy az előadó szót kér. Sì, solo molto rapidamente, Presidente, grazie solo per... Nagyon gyorsan, elnök asszony Köszönöm szépen, köszönöm szépen azt a munkát, amit az Európai Parlament elvégzett. Köszönöm minden szakbizottságnak a munkát, minden jelentéskészítőnek, minden árnyékjelentéstevőnek, akik eh, hozzájárultak ehhez a jelentéshez. Egy olyan jelentést hoztunk létre, amelyben valóban az önkéntesek eh, tevékenységét méltatjuk. Több millió embert érint ez, több millióan foglalkoznak ezzel. Ők eh, naponta önzetlenül végzik ezt a munkát. Foglalkoztunk ezzel a tevékenységgel, létrehoztuk ezt a jelentést, azt mondtuk, hogy nagyon fontos az, hogy az önkéntesek végezni tudják munkájukat helyi szinten. Szeretném megköszönni az elnöknek, illetve a svéd elnöknek, a svéd soros elnökségnek is ezt a közös jó munkát. Az Európai Parlament ezzel a jelentéssel mutatja meg, hogy nagyon is ügyel erre a nagyon fontos társadalmi tevékenységre. Köszönöm, hogy foglalkozhattunk ezzel a témával. Very much, um... Köszönöm szépen, és eh, most pedig akkor egy szavazás lesz, név szerint megnyitom a szavazást gépre. So everybody voted. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. és ezt elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. A következő napi rendi pontunk Roll úr jelentése az EK és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. és ezt is elfogadtuk. Brokkur. Kérem, hogy jegyezzék fel, mindkét esetben igennel szavaztam. Mr. Igen, akkor ezt feljegyezzük. Brock úr és a műszaki személyzetnek is szólunk. A következő megint csak egyszerűsített eljárással Ról úr jelentése Nemzetközi Energiahatékonysági Együttműködési Partnerség. Megint csak név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Everybody vote. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És ezt is elfogadtuk. Gratulálunk Rajlúrnak a mind a két jelentéséhez. A következő napi rendi pont egy állásfoglalási javaslat a külügyi bizottság részéről a 2009-es bővítési stratégia témakörében. Az első bekezdésről külön szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Megnézhetjük géppel is, akkor a hatos módosítót ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. Az egyes módosító, megint csak géppel, név szerint megnyitom, Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. A 12-es módosító, megint csak géppel megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. Kettes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 11-es módosító, megint csak név szerint géppel megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. A 17-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók. Ezt nézzük meg inkább, ellenőrizzük. Tehát a hármas módosító ellenőrző szavazása következik. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. Akkor megyünk tovább. 13-as módosító mellette. Ellene. Elnézést, ezt megint csak géppel kell megszavaznunk, tehát 13-asról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást és akkor ezt elutasítottuk. Négyes módosító. Nem, egy pillanat. Né- mellette, négyes, mellette, ellene, tartózkodók. Ezt is nézzük meg géppel. Tehát a négyes módosítóról megint csak gépi ellenőrző szavazás. Mindenki szavazott? Meg lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es módosító mellett, eh, bocsánat, géppel. Tehát nyissuk meg a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 15-ös név szerint géppel megnyitom a szavazást 15-ös módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és ezt megszavaztuk. 22-es bekezdésről négy részben szavazunk. Az első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Negyedik rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 24-es bekezdésről két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as módosító mellette ellenem tartózkodók elutasítva. Megnézhetjük, leellenőrizhetjük, akkor a 8-as módosító indítványról ellenőrző szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ha akarják, ellenőrizhetjük, akkor ellenőrző szavazás a tízes módosító indítványról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. és ezt elutasítottuk. C preambulum bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodó elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. És most pedig a határozati javaslat egészéről mellette ellene tartózkodók el, elfogadva. Kedves kollégák, most egy bejelenteni való van